globalizációs alap igénybevételével kapcsolatban, és Brezina úr kért szót. Είναι παρόν brezina. κύριος Μπρεζίνα. Hlasoval jsem eh, proti zprávě BG týkající se... Nos, azért szavaztam a BG jelentés ellen az Európai Globalizációs Alapból való pénzbeszabadítása kapcsán, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy eh, nem eléggé szisztematikus megoldás, eh, hogyha ez egyedi támogatás, amelynek az a célja, hogy eh, segítsünk a eh, globalizáció eredményeként megszűnt állásokból elbocsátottak életét, akkor figyelembe kell vennünk a valós gazdasági érdekeket és szükségleteket. Azonban nem ezt a, tették, hanem véletlenszerűen osztották szét ezeket a pénzeket. Úgy gondolom, hogy sokkal masszívabb kritériumok megalkotására van szükség, mert a pénzosztogatás nem oldja meg a problémát, csak pazarolja a pénzt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a Dohaj fejlesztési menetrend

hogy lehetőséget adott, hogy szavazatomat megmagyarázzam ebben a rendkívül fontos témában. Azt hiszem, nagyon sokan érdeklődünk a kereskedelem iránt azért, mert szeretnénk tudni, hogy hogyan tudnánk segíteni a szegény országokon kilábalni a szegénységből. Ennek az egyik legjobb módja, hogy segítsük a szegény országok vállalkozóit. Nagyon sok országban a vállalkozók nagyon várják ezt a segítséget és a nyitott piacot. Fontos, hogy támogassuk őket. De meg kell vizsgálnunk a saját importőrünket is, importjainket is, hogy a korlátokat elhárítsuk ezen országokkal szemben. Ott van például a kap, a különböző gyapott támogatások, az állat és, egész, és növényegészségügyi normák. Nagyon fontos, hogy megmutassuk azt, hogy a kereskedelmi rendszerünk tényleg nyitott, és így segíthetünk a szegény országoknak, amennyire csak lehet, hogy a szegénységet eltöröljük. Köszönöm szépen Kemel úrnak. Ο κύριος Ντέβα έχει το λόγο. Ντέβα ουρ. Μπορείτε. Κύριε öné a szó. Öné a szó, Ντέβα Thank you, Mr. President. If... Köszönöm, elnök úr, hogyha szeretnénk a világban megszüntetni a szegénységet, akkor a globális kereskedelmet kell fokoznunk. Hogyha most javítjuk, erősítjük, a gazdasági és a pénzügyi válság miatt, akkor nem más teszünk, mint késleltetjük azt, hogy az emberek milliói felemelkedjenek a szegénységből, és emberek milliói fognak meghalni hogyha nem ragadjuk meg ebben a pillanatban ezt a kihívást, és nem tekintünk a válságon túlra, akkor bizony egy olyan örökséget hagyunk magunk után, amely rettenetes arányokat jelent majd milliók, emberek milliói nek az élete lehetetlenné válik. Itt a klímaváltozás, itt a felmelegedés, itt vannak a földrengések, a gazdasági válság, mindenféle katasztrófa. Ezekben segítenünk kell, és egyetlen módon tudunk mindenkit fölemelni, hogyha a globális kereskedelmet erősítjük, és nagyon hálás vagyok, hogy az új eh, kereskedelmi biztos jelölt eh, meghallgatott. Köszönöm. Köszönöm szépen Deva úrnak. Természetesen ezt itt rögzítjük majd szavazatmagyarázataként. Tarabella úr Köszönöm, elnök úr. Ami az állásfoglalást illeti, a VTO megszervezését illetően, ellentétben az előttem szólóval úgy gondolom, hogy nem a nemzetközi kereskedelem fog segíteni abban, hogy kevesebb, mint egy milliárd ember halljon bele az alul a tápláltságba. Nagyon fontos a mezőgazdaság, sokkal fontosabb, mint a nemzetközi kereskedelem, és ezért szeretnék szólni a vita során is ezért szerettem volna szólni. Főleg, amikor a közszolgáltatásokról szóló módosítóindítványra gondolunk, nagyon fontos, hogy a víz, az energia megoldása kerüljön, ezt elutasították, ezért szavaztam ellen ennek az állásfoglalásnak. Köszönöm szépen.